A szocialistáktól, illetve az ECR frakciójától módosításokkal kaptam javaslatot a bizottsági delegációs tagokat illetően, hogyha az ülés végéig a jegyzőkönyv ellen nincsen ellenvetés, úgy az említett kinevezések megerősítetnek. Az IMCO szakbizottság